ellene tartózkodók elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk harmadik rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Második bekezdés. Eredeti szöveg két részben, első rész név szerint szavazzunk, megnyitom. Kérem, szavazzanak. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész. Név szerint szavazunk, megnyitom. Voksoljanak, kérem. Lezártam. Elfogadtuk. Hetes bekérdés. Eredeti szöveg két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 11-es bekezdés, két rész, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk második rész mellette, ellene, tart, géppel nézzük meg, 11-es második rész voksoljanak, lezárom. Elfogadtuk. 15-ös bekezdés két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 16-os bekezdés, hat rész, Népszerint szerint szavazunk mindegyikről, első rész, megnyitom a népszerint a szavazást. Voksoljanak, kérem, lezárom. Elfogadtuk második rész. Megnyitom. Kérem szavazzanak. Lezárom. Elfogadtuk harmadik rész. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes rész. Megnyitom. Szavazzanak lezárom. Elfogadtuk ötös részt. Megnyitom a szavazást. Szavazzanak kérem, mert lezárom. Elfogadtuk, hatodik rész. Megnyitom a szavazást. Kérem, szavazzanak. Lezártam. Elfogadtuk. 17-es bekezdés két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 18-as bekezdés. Hét részben, mindegyik név szerint. Első rész, megnyitom. Szavazanak. Lezárom. Elfogadtuk. Második részt. Megnyitom a szavazást. Szavazzanak. Lezárom. Elfogadtuk. Harmadik részre megnyitom a név szerint itt. Szavazzanak. Lezártam. Elfogadtuk. Ötös. Negy, négyes, bocsánat, megnyitom. Szavazzanak. Lezárom. Elfogadtuk. Ötös. Megnyitom. Szavazzanak. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos részt megnyitom. Szavazzanak. Lezárom. Elfogadtuk. Hetes. Megnyitom. Kérem, szavazzanak. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes módosító név szerinti szavazás megnyitom. Kérem, szavazanak. Lezárom. Elfogadtuk. Erdeti az eredeti szöveget elindítettük. 21-es bekezdés. Két részben szavazunk róla, név szerint méghozzá. Első részre megnyitom. Szavazanak, kérem. Lezárom. Elfogadtuk. Második részt megnyitom. Kérem, szavazanak. Lezárom. Elfogadtuk. 22-es bekezdés két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk 23-as bekezdés első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 24-es bekezdés négy részben, első rész mellette, mellette, más ellene, Ezt nézzük meg géppel. 24-es első rész. Kérem szavazzanak, lezárom az ellenőrző szavazást. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodók úgy láttam, elfogadtuk, de megnyitom az elnökre szavazást erre is. Kettes rész, 24-es bekezdés. Kérem, szavazanak. Lezárom. Elfogadtuk. Harmadik rész név szerint megnyitom. Szavazanak. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes rész. Név szerint megnyitom. Szavazzanak. Lezárom. Elfogadtuk. 25-ös bekezdés. Redőszöveg mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 26-os bekezdés. Eredeti szöveg mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 27-es bekezdés. Két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. Nézzük meg géppel, 27-es második rész, megnyitom az ellenőrzavazást. Amália. Szavazzanak, lezárom. El. Utasítottuk. 28-as bekezdés. Két rész. Első mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. Második rész. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 29-es bekezdés. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 30. Mellette. Ellene. Tartózkodók ezt ellenőrizzük, 30-as bekezdés. Szerintem elutasították. Kérem szavazzanak, lezárom. Elfogadtuk. 34-es, három részben első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtok második mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtok harmadik mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Ötös mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 11-es módosító név szerinti szavazás tárgya megnyitom. Szavazzanak kérem. Lezárom. Elvetettük. Ezzel a szöveget kihúztuk. 36-os két részben név szerint szavazunk, első része megnyitom. Am alle abgestimmt? Szavazzanak kérem. Lezárom. Elfogadtuk. Második részre megnyitom az a népszerinti szavazást. Kérem szavazzanak. Lezárom. Elfogadtuk. 37-es mellette ellen tartózkodók elfogadtuk. 12-es név szerinti szavazás, megnyitom. Szavazzanak kérem. Lezárom. Elvetettük. Hatos módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Eredeti szöveget ezzel intéztük. Megyünk tovább, 49, 5 részben, mindegyik név szerint. Első, megnyitom. Szavazanak, kérem. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész. Megnyitom. Szavazzanak. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. Erős óhaj fogalmazódik meg, hogy lassítsak. A kollégin! Képviselőasszony! Azon fáradozom, hogy önnek is igaza legyen. Harmadik rész megnyitom. Hát Mindenki látta? Akkor lezárom. Elvetettük. Négyes. Megnyitom. Szavazzanak, kérem. Lezártam. Elfogadtuk. Ötös. Megnyitom. Kérem, szavazzanak. Lezártam. elfogadtuk. 50-es bekezdés. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 7-es módosító két részben első név szerint megy. Szavazanak kérem. Lezárom. Elfogadtuk második rész mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 58-as első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadók, második rész név szerint szavazunk róla, megnyitom. Kérem szavazzanak, lezárom. Elvetettük. Az eredeti szöveget ezzel elintéztük. 58-as két részben első mellette, ellene tartózkodók, elfogadó Második rész mellette, ellene, tartózkodó, elfogadtuk. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. Megnyitom az elmélet szavazást. 60-as bekezdés első módosító. Kérem szavazzanak, lezárom, elvetettük. 9-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, eredeti szöveget elintéztük, 61-es rész, három részben mindegyik név szerint, első részre megnyitom. <clears throat> Szavazanak kérem. Lezárom. Elfogadtuk. Második részre megnyitom. Kérem szavazzanak. Lezárom. Elvetettük harmadik rész. Megnyitom. Kérem szavazzanak. Lezárom. Elfogadtuk 62-es mellette. Ellenem. Tartózkodó. Elfogadtuk. Tízes módosító mellette ellene. Tartózkodók. Nézzük meg géppel, megnyitom a szavazást a tízesre. Kérem voksolnak. Lezárom. Elvetettük. Szöveg, eredeti szöveg hét részben, első részre név szerint megnyitom. Szavazanak kérem. Lezárom. Elfogadtuk második részt. Megnyitom. Kérem szóval, Lezárom. Elfogadtuk. 67-es három részben, mindegyik név szerint, első megnyitom. Szavazzanak. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész, megnyitom. Kérem, szavazzon mindenki. Lezárom. Elfogadtuk. Harmadik rész, megnyitom. Szavazzanak. Lezárom. Elfogadtuk. 70-es bekezdés, két részben, név szerint, első, megnyitom. Szavazzanak, lezárom. Elfogadtuk. Második rész, megnyitom. Kérem, szavazom mindenki. Lezárom. Elfogadtuk. 74-es. Két részben első mellette, ellene. Tartózkodók elfogadtuk második mellette, ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 76-os bekezdés. Két részben első rész mellette, ellene. Tartózkodók elfogadtuk második rész név szerinti szavazást tárgya megnyitom. Szavazzanak kérem. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes módosító mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. A preambulum eredetszöveg két részben első mellette, ellene második mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Preambulum Béla első rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Preambulum I pont, két rész, első mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. K preambulum, két rész, első mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Nóra preambulum pont. Hármas bekezdés mellette, ellene, tartózkodók, Elvetettük. A hármas módosítót ellenőrizzük, megnyitom az ellenőr szavazást. Kérem mindenki szavazzom, Lezárom. Elfogadtuk. Olga preambulum pont mellette. Ellene tartózkodó, elfogadtó pál preambulum pont, két rész, első mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, második mellette, ellene, tartózkodó, elfogadtuk, Sándor preambulum, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Név szerint szavazunk a végszavazásban, megnyitom a szavazást. Kérem mindenki szavazzon. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Megyünk tovább. Áttérünk tehát Szia! a Herranz Garcia jelentésre a nukleáris balesetet követően a radioaktív szennyezettség legmagasabb megengedett értékei. Riválszi kolléganő egy ügyrendi kérdésben. Köszönöm, elnök úr! Szeretném tájékoztatni a kollégákat, hogy nagy működési zavarok léptek fel ezen jelentéssel kapcsolatosan. A radioaktivitási normákról van szó élelmiszerekben, nukleáris baleset esetén. Nos, egyes szakértők nem akartak ellátogatni hozzánk. Azt kért kértük, hogy a bizottság nevezze ki a szakértőket. Azt hallhattuk, hogy lehetség, lehetetlen meghallgatni a szakértőket, noha nagyon fontos ügyről van szó. Tehát elnök, köszönöm szépen kolléganő, ez nem ügyrendi kérdés volt. Kezdjük tömbben a szakbizottsági módosítók mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egytől től 3 módosítók mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös módosító név szerinti szavazás. Möchten den Witz zu Protokoll geben? Ezt a viccet jegyzőkönyvbe vetetik? Kösz, szívesen megteszem. Tehát ötös módosító név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Haben alle abgestimmt? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva hetes módosító két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 11-es módosító név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva 12-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 16-os két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 50-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 51-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 54-es név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 55-ös név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazás. Tök. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 40-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 53-as mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 56-os név szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 57-es név szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 52-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. A bizottsági javaslatról szavazunk ennek módosított formájában mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Jogalkotási tervezet név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Nem volt. Egészen egyértelmű volt. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Egy pillanat még. Elfogadva. Fox kolléza, kolléga következik. President, I want... Elnök úr, én szeretnék javasolni valamit. A Réda jelentésről szavazzunk most, és az összes többit pedig halasszuk el szeptemberre. Az önengedelmével szeretném elmagyarázni, hogy miért teszem ezt a javaslatot. Egész egyszerűen észszerűtlen azt várni, hogy kedre 25 percnyi szavazási időt hagyunk, csütörtökön pedig még saját kezdeményezésű jelentések és állásfoglalások is szerepelnek a napirenden, amelyek közül egyik sem életbevágóan fontos az időzítés szempontjából, és elnök úr a szolgálatoknak sokkal alaposabban kellene előkészíteni a szavazásunkat. Többet szavazzunk kedden és kevesebbet csükör, csütörtökön, tehát legyen a réda jelentés a következő, a többit pedig halasszuk el szeptemberre. Herr Kollege Fox. Fox kolléga tárgyalom ezt a kérelmet, de egyszer mindenkorra szeretném ezt visszautasítani, hogy a szolgálatok lennének felelősek ezért a tervezésért. Az elnökök értekezlete határozza meg a napirendet. A mai napirend szavazólistát elutasíthatja. Azáltal kerül ez meghatározva, ennek hossza, hogy milyen sok split voltat kérnek a frakciók mivel a szolgálatoknál nem foglalkoztatunk segítőket, nem lehet előre tervezni, hogy mennyi split voltat kérnek a frakciók. Tehát a szavazások hosszát a parlament határozza meg. Lehet kritizálni az igazgatást, de sem értelme így ok nélkül vagdalkozni. Jakovcsics úr. Hát sich erledigt. Herr, Herr Fox, Herr Fox, ich inter... Fox úr, én a kérelmét úgy értelmezem, hogy ön azt kérelmezi, hogy a réda jelentést vegyük előre, másodszorban a többit halasszuk el. Azt hiszem, hogy itt nem észszerű ezt így lebonyolítani. Tehát a réda jelentés mellett ki van, a réda jelentés előrevétele mellett ki van, annak az ellen tartózkodás. Elutasítottuk ezt a kérelmet. Ich lasse es auch gern überprüfen. Persze, felülvizsgálhatjuk elektronikus formában ezt a szavazást, megnyitom a szavazást. Haben alle abgestimmt? Senki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Von aus, dass der zweite Antrag damit er... A második kérelmet azt hiszem, hogy ezáltal elintézetnek vehetjük, és áttérünk a tőkepiaci unió kiépítése kettes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva hármas. Név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Négyes módosító mellette ellene tartózkodás. Nézzük meg elektronikusan, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Ötös módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Hatos mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Hetes név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva. 8-as név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom. Elutasítva. 9-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 10-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 11-es név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom. elutasítva. 50-es az eredeti szövegben, megnyitom a szavazást, név szerinti szavazás következik. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadva. 12-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 1-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva állásfoglalásról szavazunk ennek módosított formájában, vagy nem módosított formájában. Név szerinti szavazást, megnyitom a szavazást. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Wir kommen dann zur Entschließung betreffend die europäische Sicherheitsagenda. Wir haben den Entschließungsantrag des äh, Libe-Ausschusses, Antrag 9 dafür, dagegen enthaltungen angenommen; antrag zehn dafür dagegen enthaltungen abgelehnt; antrag egyértelmű volt mégis vizsgáljuk felül tízes módosító, megnyitom a szavazást mindenki szavazott tízes módosító. mindenki szavazott lezárom a szavazást elutasítva. 11-es név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 34-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Nem világos, megnyitom a név szerinti szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom szavazást. Elfogadva. Eredeti szöveget ezzel elintéztük. 12-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 13-as mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 5-ös bekezdés névszenti szavazás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 14-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Jó lenne, hogyha az SZND frakció tagjai is emelnék a kezüket. 35-ös mellette ellene tartózkodás. Valószínűleg elutasítottuk, de nézzük meg elektronikusan, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva. 15-ös mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Megnyitom a szavazást. A 15-ös módosítóról. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 8-as bekezdés az eredeti szövegben mellette. Ellene. Tartózkodás. Áttekinthetetlen a helyzet, nézzük meg elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Úgy néz ki, hogy a frakciókat megosztja ez a kérdés. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 37-es mellette, 36-os mellette, ellene. Nézzük meg elektronikusan, 36-osról megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Tízes bekezdés két részben, név szerinti első rész, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második rész. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva. 37-es módosító név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva. 38-as kiegészítésként nem pótlásként, ki van mellette? Hasonlóak a többségek, szavazzunk elektronikusan, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Eredeti szöveg, név szerinti szavazásban megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadva. 32-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 19-es bekezdés első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 20-as bekezdés eredeti szöveg mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 39-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Eredeti szöveg 21-es bekezdés név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 22-es bekezdés eredeti szöveg mellette. Ellene. Tartózkodás. Nézzük meg elektronikusan, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 43-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Nézzük meg ezt is elektronikusan, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 16-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 17-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 24-es bekezdés az eredeti szövegben név szerinti szavazás név szerinti szavazás megnyitom a szavazást Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kettes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Ellenőrizzük a kettes módosítót elektronikusan, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. elutasítva. 26-os bekezdés két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás. Nézzük meg elektronikusan, megnyitom a szavazást, 26-os első rész. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Második rész. Ki van mellette? Ellen. Ezt is meg kell néznünk elektronikusan, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadva. 18-as név szerinti szavazásban megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva. 27-es bekezdés eredeti szöveg név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadva. 29-es bekezdés eredeti szöveg mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ha 19-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 31-es név szerinti, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadva. 45-ös név szerinti megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 46-os mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 47-es mellette ellene, tartózkodás elfogadva, 20-as mellette ellene. Valószínűleg elfogadtuk, de nézzük meg elektronikusan, 20-as módosítóról megnyitom az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva. 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 40-es név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom. Elutasítva. 35-ös bekezdés név szerinti szavazást következik. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadva. 22-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 23-as név szerinti szavazásban megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva. 36-os bekezdés eredeti szöveg két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 37-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 38-as bekezdés eredeti szöveg első rész mellette, ellene. No, we didn't miss 25. 25 was rejected. 38. 38-as eredeti szöveg első rész, még egyszer mellette. Dagegen. Ellene. Dann war das mein Fehler. Ich bitte um Entschuldigung. Akkor ez az én hibám volt, elnézést. A 25-ösről nem szavaztunk mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Most 38-as eredeti szöveg két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész név szerinti szavazásban, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadva. 36-os mellette ellenet tartózkodás elutat. 41-es népszerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva. Paragraf 40 40-es bekezdés három részben mind a három név szerinti első rész megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadva a második rész megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? elfogadva. Harmadik rész, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadva. 27-es népszerinti szavazást, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva. 28-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 1-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Eredeti szöveget ezzel elintéztük, eredeti szöveg 46-os bekezdés mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 47-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 48-as bekezdés mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 33-as módosító név szerinti szavazásban megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadva. 29-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 50-es bekezdés, eredeti szöveg mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Négyes, Négyes mellette ellene tartózkodók elvetettük. 30-as mellette ellene Nézzük meg géppel. Kérem, szavazom mindenki. Lezárom. Elvetettük. C pont eredeti mellette, ellene tartózkodók, elvetettük D-nes preambulum pont, nem, a C eredeti szöveg, megnyitom, C, Cecília. Kérem mindenki szavazzon, lezárom. Elfogadtuk. Dénes preambulumpon név szerint megnyitom. Kérem szavazzanak. Lezárom. Elfogadtuk. Ötös mellette. Ellene. Egy nagy frakcióban nem látom a kezeket. Még egyszer próbáljuk meg. Mellette. Ellene tartózkodók, most elfogadtuk. Guerrero kollégának köszönet. Hatos mellette, ellene, tartózkodó, elfogadtuk. Hedvig preambulum pont. Név szerint megnyitom. Kérem szavazzanak. Lezárom. Elfogadtuk. 31-es név szerint megnyitom. Kérem szavazzanak. Lezárom. Elvetettük. Imre preambulum mellette. Ellene. Tartózkodok. Elvetettük. Ellenőrizzük. Megnyitom az i preambulum pont tárgyában. Kérem szavazzanak, lezárom. Elvetettük. Hetes mellette. ellen, Tartózkodók, elvetettük. Nyolcas mellette. Ellene. Tartózkodók, elvetettük. A következő 52-es név szerint megnyitom. Kérem szavazzanak. 42-es. Lezárom. Elfogadtuk. A teljes állásfoglalás módosított formáról név szerint fogunk szavazni, megnyitom a szavazást. Ki szeretne senki sem kér szót, megnyitom a szavazást. És ha mindenki leadta, akkor most le is zárom. Elfogadtuk. Megyünk tovább. Az Európai Bizottság 2016-os munkaprogramja Guerreiro úr szót kért parancsoljon. Regi, Regie, Herr Guerrero. Guerrero úrnak nem megy a mikrofonja, kérem a technikust most működik. Eh, Köszönöm szépen. Elnök úr, szerettem volna én is kérni, hogy az Európai Bizottság munkaprogramjáról a szavazást halasszuk el szeptemberre. Azért kérem ezt, hogy időközben meg tudjunk állapodni, nagyobb konszenzust tudjunk szerezni, és hogy azon prioritások, amelyeket mi támogatunk, jobban benne legyenek a szövegben, és ki legyenek egyensúlyozva. Köszönöm, kollega! Guerrero kollega, abból indulok ki, hogy a frakció nevében terjesztette be ezt az indítványát a vonatkozó házszabálypontnak megfelelően. Van, aki mellette felszólal -e? Kérdezem a házszabály szerint. Eckhout kollega, parancsoljon. A dolog fontosságánál fogva. Januárban már a munkaprogram, 2020 es munkaprogram megszavazására van nem jártunk sikerrel, ne kerüljük el, hogy ez megismételjön. Fontos, hogy konszenzus alakjon ki, úgyhogy támogatom én is, hogy szeptember alasszuk a szavazást. Köszönöm. Ellenbeszéd van-e más frakció részéről? Ford asszony? Having chaired the... Mivel én elnököltem a frakciók tárgyalásait ebben a témában. Azt hiszem nagy szégyen, hogy elsétáltunk hétfőn éjjel ettől a tárgyalóasztaltól, úgy, hogy a szocialisták és a néppártiak is megállapodtak abban, hogy ezt a közös szöveget nagy mértékben támogatni tudják, és aztán az egyik frakció mégsem teszi oda az aláírását ehhez. Hát én nem tudom, hogy mit nyernénk, hogyha szeptemberben ugyanígy leülnénk, mivel ott voltam. Hat. Köszönöm, Ford kollega. Szavazzunk erről a kérdésről. Ki az, aki Gereri úr indítványát támogatja mellette? Ellene? Tartózkodók? Elfogadtuk. Herr Kollege, Herr Kollege, halten Sie es für Kollega, hallom én, ha halkabb is, ellenőrzik ezt a szavazást, megnyitom az ellenőrző szavazást az iménti témában. Alle abgestimmt. Kérem, szavazzon mindenki. Lezárom. Elfogadtuk az indítványt. Nun. Akkor most a jemeni helyzet közös állásfoglalása hat frakció nyitotta be. Két részben első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk egyes módosító mellette ellene tartózkodók elvetettük kettes módosító szóbeli módosítóval Kuzoper Mui kollega részéről gondolom ki van nyomtatva parancsoljon, ha kívánja Gracias, presidente. Quería presentar la siguiente enmienda. Köszönöm szépen, elnök Szóbeli módosítót szeretnék benyújtani a kettes módosítóhoz. A következő agályát fejezi ki az intenzív fegyverkereskedelem miatt az államok között a régió több országait érinti ezt, és kéri, hogy a tanács garantálja, hogy az Európai Unió közös álláspontja tiszteletben, álláspontját tiszteletben tartják, fogadjon el olyan intézkedéseket, hogy minden tagállam tiszteletben tartsa ezt. Van -e ellenvetés? Das sind 40, ich bedauere sehr, Herr. 40-en vannak, sajnálom. Kettes módosítóra szavazunk mellette. Ellene kérem magasabbra a kezeket. Másodikról szavazunk mellett. Ellene tartózkodók. Elvetettük hármas. Nézzük meg géppel, de ha az a frakció, amelyik nem teszi magasra a kezét, kér mindig ellenőrző szavazást, az egy kicsit bosszantó. Tehát megnyitom a hármas módosító tárgyában az ellenőrző szavazást. Hármas. Hármas. Wir, hab, we, we did two. We did two. Es geht um den Änderungsantrag 3. Hármas módosítóról szavazunk. Haben alle abgestimmt? Mindenki voksolt? Lezárom. Elvetettük. Elemér, preambulum, három rész mellette, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadók, második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Gábor, preambulum pont mellette, ellene, Nézzük meg géppel, nem látom. Megnyitom az ellenőrző szavazást. G. Preambulum pont. Kérem, hogy voksoljon. Lezárom. Elfogadtuk. Hedvig mellette. Ellen. Tartózkodó. Elfogadtuk. Az egész szövegről szavazunk módosított formájában. Mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. Wir kommen dann zum Bericht Peyon. Peyon jelentés, egyes, kilenc részben, első rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk harmadik rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk négyes mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk öt, a többit név szerint szavazzuk, Először az ötös rész, megnyitom az el, a népszerinti szavazást. Szavazzanak! Lezárom. Hatos megnyitom. Szavazzanak. Lezárom. Elfogadtuk, hetes megnyitom. kérem szavazanak. Lezárom. Elfogadtuk, 8. Megnyitom. Szavazzanak, kérem. Lezárom. Elfogadtuk. 9-es mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Kettes, két részben első mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk második rész név szerint. Megnyitom. Kérem szavazzanak. Lezárom. Elfogadtuk. Hetedik, hatodik bekezdés eredeti szöveg első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk mellette, másik rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es bekezdés eredeti szöveg három részben első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es bekezdés, három rész, két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, mellette, második rész ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, Fleckensteiner most mellette vagy ellene? Még egyszer. 13-as bekezdés mellette. Ellene. Most akkor elfogadtuk. 15-ös bekezdés. Négy részben. Jó, jó, jó, ellenérizzük. 13-as bekezdés. Megítom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 15-ös bekezdés négy részben első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Negyedik rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Harmadik, beke, harmadik módosítás első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19-es bekezdés, eredeti szöveg, jó, ellenőrizzük a második részt a harmadik módosítás második részére. Ha, hármas módosítás második része. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 19-es bekezdés eredeti szöveg két részben első rész mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk másik rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25. bekezdés első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 44-es bekezdés három részben első rész Jetzt bin ich froh, dass der Herr Guerrero wieder mitmacht. Nagyon örülök, hogy Guerrero úr is újra együtt szavaz velünk. 44-es bekezdés első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 49-es bekezdés mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk, 50-es mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk, K mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk, második módosítás mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. A módosított formában szavazunk, név szerint megnyitom a szavazást, záró szavazás. Mindenki szavazott? Akkor ezzel a szavazást lezárom. Elfogadtunk, akkor következik a kukán jelentés. Négyes bekezdés, eredeti rész, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadó második rész. Név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatodik bekezdés eredeti szöveg első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk másik rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas módosítás, szóbeli módosítás, Kukán képviselő. Ötszáznyolcvankettes helyre, köszönöm szépen elnök úr. Egy nagyon kis aprócska módosításról van szó a hetes bekezdésben. A második sorban a for szót. Ezt kivesszük, és a with willing szóval helyettesítjük felszólítja a fő megbizottat arra, hogy együttműködési programokat dolgozzon ki, erre szándékot mutató szomszédos országokkal, stb. stb. Van-e ellenvetés, kérdezi az elnök, nincs, akkor így szavazunk a hármasról mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es bekezdés első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene. Hát ezt most ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a második részről, 11-es bekezdésnél tartunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. elutasítva. 14-es bekezdés első rész, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös bekezdése első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk második rész mellette, illetve második rész szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 20-as bekezdés első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26-os első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Másik rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 26-os második részt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 31-es név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 35-ös befejezés mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 37-es mellette. Első rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Másik rész mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 39-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk.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 Egyes módosítás két részben, első rész, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, második rész, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 58-as bekezdés, első rész, név szerint, név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk harmadik rész mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk el preambulum bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. M preambulum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. P preambulum első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. A teljes állásfoglalási javaslatról szavazunk, módosított formában megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a Réda jelentés. 7 hetes bekezdés, eredeti szöveg két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, másik rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A második részt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tízes bekezdés, két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk másik rész mellette, ellene. Ezt is ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. elfogadtuk. 11-es bekezdés, két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk második rész mellette, ellene. Nagyon-nagyon szoros az eredmény, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. elfogadtuk 13-as első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Harmadik rész mellette, el, második részt ellenőrizzük. 13 per 2, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk, harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 16-os bekezdés eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as bekezdés első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es bekezdés két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 21. bekezdés, két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk másik rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 27-es bekezdés, Hannibal asszony, szóbeli módosítás, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr szeretném ennek a bekezdésnek a végére felvenni azt, hogy úgy, úgy gondolja, hogy ahol amikor a szerzők öm, lehetővé tételi jogait transferálják, akkor en, itt lehetőséget kell adni a jogdíjak beszedő, jogdíjakat beszedő egyesületnek, különös tekintettel olyan művészekre, amelyek, akiknek a terméke zenéből áll, amelyet az interneten közvetítenek. Van-e ellenvetés? Akkor rátérünk a 28-as bekezdésre, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 38-as eredeti szöveg két részben első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Második rész név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadva. 43 részben első rész mellette, ellene, tartózkodok elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, harmadik rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 45, két részben. Tessék! A 40-es harmadik részéről szavaztunk az imént. 40-es harmadik rész. Jó, hát hogy a kiabálnak az nem segít, mindjárt elmagyarázom. Á, dann ist es in der Tat... 45 are three parts. And 40 are indicated as three parts and 45 are three parts. parts. Nein, wir, äh, ich habe hier einen dritten Teil. Itt van egy harmadik rész. A harmadik rész, recalls in this context for exceptions. Ez a harmadik rész, mondja az elnök. Legalábbis az én listámon van egy harmadik rész, a néppárt bólogat, mások is bólogatnak, forduljanak a szolgálataikhoz. Harmadik rész, ki támogatja? Ellene ki van. Tartózkodok, elfogadva. 45, két részben első rész, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. a második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 46-os bekezdés, 3-as módosítás mellette, ellene. Tartózkodók elutasítva. Eredeti szöveg. Ellenőrizzük a 3-as módosítót, megnyitom a szavazást. Amale. Mindenki szavazott, a szavazást lezárom. Elutasítva. 46-os bekezdés, eredeti szöveg név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Haben alle abgestimmt? Die Abst Mindenki szavazott, a szavazást lezárom. Elutasítva. 51 két részben első rész mellette, Első rész mellette. Ki van ellene? Tartózkodók. Elfogadva második rész mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 53. Eredeti szöveg két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 54. Eredeti szöveg két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 59 két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Egyes módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Ellenőrizzük az egyes módosítót, a szavazást megnyitom. Haben alle abgestimmt? Mindenki szavazott? Die Abstimmung ist, äh, äh die Abstimmung ist geschlossen. A szavazás lezárom. Elutasítva. Herr Kollege Savama, zur Geschäftsordnung gehe ich. Savama úr, ügyrendi kérdés. Köszönöm szépen, elnök úr. Szerintem az elnök kiváló munkát végez ma délután, megpróbálja lehetőleg gyorsabban lebonyolítani a szavazást. Feltételezve, hogy nem akarja mindenki itt tölteni az egész délutánt, kérném a kollégákat, hogy emeljék fel a kezüket, amikor az elnök szavaztat. Köszönöm. Köszönjük szépen, a kolléga. Tartozom önnek egy szívességgel. 67 első rész név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. A szavazást lezárom. Elfogadva. Második rész, név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott, a szavazást lezárom. Elfogadva. G. Preambulum bekezdés mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. O. Preambulum bekezdés két részben első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, R, preambulum bekezdés első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, a második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Az egész szövegről szavazunk módosított formában név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadva. A JIB jelentés következik. Először is egy alternatív állásfoglalási indítványról kell döntenünk. Ez a kettes. Ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók elutasítva. A tényleges állásfoglalás következik. 25-ös bekezdés. Két részben szavazunk. Első rész. Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadva. Második rész, ki támogatja? Ellene, tartózkodók elfogadva. 28-as, két részben első rész mellette. Ellene, tartózkodók elfogadva második rész mellette. Ellene, tartózkodók elfogadva. 44-es két részben első rész mellette. Ellene, tartózkodók elfogadva második rész mellette. Ellene, tartózkodók elutasítva. K. kezdés egyes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. A szöveg így módon módosított szövegéről szab, ö, egészéről szavazunk, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Az utolsó előtti jelentés következik a Burundi helyzetről. Hét frakció nyújtott be állásfoglalási indítványt, és van egy szóbeli módosítás a kettes bekezdéssel kapcsolatosan Michel kolléga. Módosítás ez, tessék parancsoljon. Oral. Szóbeli módosító indítványról van szó, ami lehetővé teszi, hogy aktualizáljuk a szöveget, mert a, a Burundiban közben választásokra került sor, éppen ezért azt javaslom, hogy súlyosan aggaszt minket, ehelyett elítéli szót vegyük be a szövegbe. Szájnvindungen? Van-e valakinek fenntartása? Úgy látom nincs, akkor ilyen formában szavazunk a kettesről, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva az állásfoglalás egészen mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. A Srebrenicáról szóló állásfoglalás következik, öt frakció nyújtott be közös állásfoglalási indítványt. A hatos bekezdés után van egy módosítója Jakovcsis kollégának, tessék, parancsoljon. Csak szeretném megkérni önöket, hogy támogassanak két szóbeli módosítást, mert tegnap két fontos döntés született, és ezeket fontos figyelembe venni az állásfoglalásnál. 6A így szól, sajnálja, hogy az ENSZ biztonsági tanácsa, amelynek fő felelőssége, hogy a nemzetközi békét és biztonságot fenntartsa, nem fogadott el határozatot a szrebrenicai genocidiumról. Ez azért is sajnálatos, mert a Nemzetközi Büntetőbíróság, az ENSZ legfőbb igazságügyi szerve megállapította, hogy a Szrebrenicában elkövetett büntények népértásnak tekinthetőek. Ez az első szóbeli módosítás. A második pedig a következő üdvözli a bosznia-hercegovinai miniszterek tanácsának egyhangú döntését, miszerint július 11-e legyen gyásznap Boszniában. Kérem Önöket, hogy támogassák ezeket a szóbeli módosítókat. Van-e valakinek fenntartása? Úgy látom, nincs. Akkor ebben a formában szavazunk a szóbeli módosításokról, mellette ki van, ellene, tartózkodók elfogadva. A szöveg egészéről szavazunk mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Nagyon szépen köszönöm a kollégáknak. Sikerült 84 percben lezárni a szavazást. Ha még sikerült volna négyet megspórolni a lázadozás helyett, akkor 80 perc lett volna. Kérném szépen a kedves kollégákat, hogy